Der Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Kérem, foglaljanak helyet. Kérem, foglaljanak helyet, hölgyeim és uraim. A szavazások előtt Déva úr egy rövid észrevételt kíván tenni. Déva úr. Mr. President. First in raising this point of order. Köszönöm, elnök úr. Ügyrendi hozzászólásom van. Szeretnék ismét gratulálni a januári győzelméhez. A kampány során elnyerte tiszteletemet. Evőli tiszteletem okán szerettem volna egy ügyrendi hozzászólásomat megosztani önökkel. Elnök jelöltségem során a 20.3-as házszabály fenntartása mellett kardoskodtam, annak érdekében, hogy a parlament elnöke mindig teljesen függetlenül járjon el az említett cikk, azt mondja, hogy csak összefoglalhatja, vagy felszólíthatja a hozzászólókat a, egy vita során a parlament elnöke. Függetlenül attól, ami tegnap elhangzott, részben ezekkel nem értek egyet, szeretném, hogyha biztosítanám bennünket arról, hogy a 20.3-as házszabályt a jövőben tiszteletben tartja, és mindannyiunk elnökeként minden egyes európai parlamenti képviselő nevében jár el, függetlenül attól, hogy melyik frakcióban ül és melyik nemzetet képviseli. Köszönöm. Kezdjük a szavazásokkal. Elsőként Szárius Volszki új jelentése következik. Egyetlen szavazás. Ki támogatja a jelentést? Kérem emelje fel a kezét. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Nézzük a Watson jelentést. Ki támogatja a Watson jelentést? Ellene ki van? Tartózkodás elfogadva. Régner jelentés. Most minősített többsége van szükség, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az Ehrenhauser jelentés következik, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tessék, Speroni úr! Elnök úr, kérem ellenőrizzük elektronikusan a Régner jelentéssel kapcsolatos szavazást. Tekintettel arra, hogy minősített többségre van szükség ezen jelentés elfogadásához. Elnök, Speroni kolléga Lezártam már a szavazást egyrésztről, másrésztről biztos lehet abban, hogy nyilvánvalóan több volt, mint a minősített többség. Ezt jól lehetett látni. Érenhauser Jánt, jelentés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük a léne jelentést mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig nézzük az állásfoglalási indítványt. A tápanyag összetételre vonatkozó állítások jegyzéke név szerinti szavazást kértek, de ezelőtt Zomer asszony kért szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy jöviden, röviden kifejtsem a szavazásra kapcsolatos dolgokat a szavazás, szavaznunk kell, hogyha a fogyasztók megtévesztés ellen vagyunk, reklám, kijelentések révén. Ebben az esetben az MV szakbizottság ajánlását kell követnünk, és az, az ajánlás pedig ez az állásfoglalás a fogyasztók megtévesztésével foglalkozik ez az élelmiszertermékek csomagolásán, és éppen ezért igennel kell szavaznunk erre az állásfoglalásra, csak magyarázatul, mert nagyon zűrzavaros lobby információkat küldözgettek szét itt a házban. Köszönöm. Elnök. Tehát aki ellene van, az igennel szavaz. Megnyitom a szavazást. Plus, vote plus, please vote plus. Los. Ich schließe die Abstimmung. Szavazzunk tehát az állásfoglalást 390 szavazattal elfogadtuk, ez minősített többséget jelent. Áttérek most. Moment um Hölgyeim és uraim, kérek egy kis figyelmet. Fontos szavazás következik, talán érdekli önöket ez. Az Európai Tanács 2012. január 30-ai ülésének végkövetkeztetéseiről szavazunk, a teljes szövegről először. A GUE frakció állásfoglása mellett ki támogatja ezt a szöveget, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. Most nézzük a néperti ö, frakció, a szociális ö, frakció, a liberálisok, a zöldek, a Szabad Európai Szövetség állásfoglalási szövegét. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 443 szavazattal ezt az állásfoglalást. Köszönöm. Most pedig nézzük az Irán és nukleáris programja című állásfoglalási indítványt. Öt frakció közös szövegéről van szó. Az egyes bekezdés után a hármas bekezdés után egyes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Elnézésüket kérem, máshogyan nézett ez ki. Kettes módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ja, ich stimme dafür. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót, és áttérünk most a négyes módosítóra. Itt is név, szerinti szavazást kértek, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Te beálld, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. Az eredeti szövegről szavazunk hatos bekezdés két részben. Első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, eredeti szöveg, itt egy szóbeli módosító van Préda úr részéről, aki ezt elő szeretné adni. Tessék, Préda úr! Köszönöm, elnök úr! A második részben, a hatos pontnál az only szó helyett a mainly szót szeretnénk betenni ugyanis úgy gondoljuk, hogy Iránnal kapcsolatban nagyon kemény álláspontot kell elfogadni. A szankciódöntést nem könnyű meghozni, de azt gondolom, hogy Irán kapcsán van okunk az aggodalomra, és egy kemény üzenetet kell eljutatnunk nekik. Ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót? Nem. Akkor a szóbeli módosítóval szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Dann eröffne ich die Abstimmung. Wer ist dafür? Megnyitom szavazást. Kérem, hogy nyomják meg a megfelelő gombokat. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást ebben az esetben. Elfogadtuk a módosítót. Nézzük az ötös módosítót, ki van mellette. Ellene tartózkodás. Ezt meg kell nézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. Azonnal folytathatjuk. Hatos név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Karasz úr akadályoztatva volt a szavazásban. Kérem, hogy a technikusok segítsenek neki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük a záró szavazást a teljes szövegrőleként módosított formájában, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Az egyéb állásfogás indítványok a többi frakció részéről ezen határozat révén okafogyottá váltak. Most pedig nézzük a Fizasz Axiala jelentést a Sport Európai Dimenziója címmel utalnék rá, hogy gyakorlatilag valamennyi módosítónál név szerinti szavazásunk lesz. a sport dimenziója ez esetben a gombok nyomogatásában merül majd ki. Nézzük az első módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes bekezdés, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom elfogadva. Tízes bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es bekezdés. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nem tudom, hogy tömbben lehetne a többi módosítóról szavazni. Äh, Sajnos a 29-esnél van egy a 29-esnél, a 75-ösnél és másoknál, tehát a 29-es a 75-ösről külön-külön kell majd szavaznunk, a többiről viszont lehet majd tömbbe, tömbben. Nézzük tehát a 29-es bekezdést, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük most a 76-ost, az első résszel kezdjük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Rendben, lezárom. Elfogadva a második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Nézzük a százas bekezdést, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a többi bekezdésről szavazunk, ezeket egyenként nem fogom bejelenteni. Köszönöm, elnök úr. Én azt kérem, hogy a fennmaradó módosítókat mind név szerinti szavazással szavazzuk meg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 Um um Kérem hozzájárulásukat. Tehát a többi módosítóról megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadva. Most a teljes szövegről szavazunk, ki van mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm szépen. Áttérünk most az iturgiáz jelentésre. Megnyitom a szavazást. A kettőtől négyig terjedő módosítókról ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. Nézzük a négyes bekezdést. Első rész ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész, név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva eljárási ügyrendi kérdés. Tessék, tessék. Uh, thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Ebben a házban, amikor név szerinti szavazást kér bármelyik párt, bármelyik frakció, akkor ezt a kérést tiszteletben szoktuk tartani. Ön új elnök ebben a parlamentben, és most önkényesen döntött arról, hogy blokkban szavaztat. Ez egyszerűen elképesztő. Lehet, hogy ön elnök úr az EPP és a szociáldemokraták szavazólistájával ül ott a székében, de vannak mások, más frakciók, akik, amelyek máshogy szeretnének szavazni. Éppen ezért azzal fejezném be a kis felszólalásomat, hogy ha itt van előttem a saját frakciónk szavazólistája, és eh, a szabályok értelmében megfelelő módon kértük a név szerinti szavazást, eh, és azt nem fogadták el, eh, akkor az eljárásnál azt gondolom, hogy tiszteletben kellene tartani a kérésünket. Ön hibát követett el. Remélem, hogy a jövőben ez a ház demokratikus házként fog működni, és az elnök, kérem ne kiabáljon elnök úr, sajnálatos módon mind a ketten kiabálnak. Köszönöm. Köszönöm, értettem, hogy mit mond. Név szerinti szavazást kértek, azt végrehajtottuk. A túlnyomó többsége a háznak többen kíván szavazni, és ezt a többen, kíván, többen kért szavazást engedélyeztem. Most uh, folytatjuk az Iturgiaz jelentéssel. Nézzük az ötös bekezdést, egyes uh, albekezdés ki van emellett, ki ellenzi ezt, tartózkodás elfogadva. A második rész név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a 15-ös bekezdést. Eredeti szöveg név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os bekezdés. Első rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrzést kértek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 23-as első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Név szerinti szavazás, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a 33-as bekezdést. Eredeti szöveg szintén részenként. Nem, nem név szerint kérték. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 34-es bekezdés első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. É, e, preambulum, név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. F. Preambulum név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. AQ, e, preambulum, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Rendben, megnyitom a szavazást az AQ preambulum második részével kapcsolatosan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük az LT preambulumot. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. AX, e preambulum első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. Most nézzük a teljes szövegről a szavazást. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tessék. Hát, Atkins úr. Uh, Mr. President. Elnök úr tanácsért, eljárás sikerésben tanácsért fordulok önhöz. Először is gratulálok, hogy időben kezdte el a szavazást, és hogy próbálja sietetni a folyamatot, ezért hálásak is vagyunk. De hogyan uh, tudjuk azt megmagyarázni az adminisztrációnak, vagy a választóimnak, hogy amikor több név szerinti szavazás várt volna ránk, amelyben volt, amikor valami mellett, és volt, amikor valami ellen kívántam volna szavazni. Blogban kellett szavazni, és így én nem tudtam mellette vagy ellene szavazni az egyes módosítóknak, ahogy arra szükség lett volna. Hogyan fogok elszámolni a választók felé, illetve az adminisztráció felé, amikor azt fogom, amikor megkérdezik, hogy miért nem szavaztam mellette, ellene, így nem maradt más választás, mint hogy tartózkodjak. Oké, okay. Atkins. Rendben, Atkins úr. Az elnöknek név szerinti szavazásoknál, hogyha ezeket kérelmezik, akkor egyenként kell ezeket a módosítókat szavazásra bocsájtani. Ez volt a helyzet a 161-es 5-ös módosítónál. Olyan módosítók, amelyek kiegészítőek, azokat tömbben lehet szavazásra bocsájtani. Én ezt egyértelműen megtettem. A 161 5-ös bekezdést felolvasom önnek, kérem, hallgassa meg. A többi kiegészítő módosítót az elnök szavazásra bocsájthatja. Ez az ötös sorbekezdésben előirányzott eljárás. A plenelist megkérdeztem, és ezt tettem. Hogyha az a véleménye, hogy az ilyen módosítókat egyenként kell megszavazni, nem pedig tömbben, akkor kérem, hogy az elnökök értekezletén tudassa ezt, és aztán minden egyes módosítót egyenként fogunk megszavazni az volt a benyomásom, hogy mindenki hatékonyan kíván dolgozni, vagy ha nem így van, akkor máshogyan fogunk eljárni. Köszönöm. Most pedig áttérünk a Bastos jelentésre. Nyolcas bekezdés, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. K. Preambulum, külön első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogad a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A harmadik rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tessék. Uh, yes, President, it's a... Uh, Köszönöm, de egy technikust kérem, küldjenek, nem működik a szavazógépem. Hát a es wird ein Techniker zu Ihnen geschickt. El is küldünk Önhöz egy technikust. Most pedig nézzük az előszavazást név szerinti szavazás keretében. Bastos jelentésről megnyitom a szavazást. Bitte? Ja. Alle Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok Bastos asszonynak. Tessék. Thank you. Um, in this next vote... Köszönöm. A következő szavazás során lesz eh, jó néhány eh, módosító indítvány, és eh, Kérdésem, hogy tudunk-e blogban szavazni, hiszen nagyon fárasztó a kezünket emelgetni ilyen sokszor. Zumbericht Nikolaj! Nézzük a Nikolaj jelentést. Négyes bekezdés első része, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes első albekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4.2 Ingridite, ich komme zu Paragraphen 4 Absatz 3. 4 per 3, második rész, Második albekezés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes, harmadik albekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es, 4 albekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész 19-es bekezdésben mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. A teljes szövegről szavazunk, ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Most pedig Neuser úr jelentése következik. 11-es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os. Igen, megnyitom még egyszer a szavazást a 21-es bekezdés második részéről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a 26-os első részét mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 26-os második részével kapcsolatosan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a 35-öst mellette, ellene, Elfogadtuk. 37-es név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a teljes szövegről szavazunk. Ki támogatja, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. Nézzük a Schmidt jelentést, éves adózás jelentés, második bekezdés ki van mellette, ellene. Ez teljes anarchia volt. Ki van tehát mellett az első rész mellett, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, megnyitottam a szavazást a második részről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik rész, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nézzük most a nyolcas bekezdést, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Check, bitte sehr. Igen, megnyitom a szavazást a nyolcas bekezdéssel kapcsolatosan elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kilences es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences es bekezdés második rész mellette ellene tartózkodás Elfogadva. 11-es bekezdés név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es bekezdés. Első részről mellette ellene tartózkodás. Elfogadva második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. A teljes szövegről szavazunk, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Nézzük a sváb jelentést. Az uniós versenypolitika éves jelentése a néppártról a néppárt ADCR és az öldek részéről van egy alternatív módosító indítvány. Szavazzunk erről, ki van emellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen!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 bejelenteni valom Először is a görög illetékes hatóságok tudatták velünk, hogy Mikhail Tremopoulos, Nikos Krisogelos váltja fel februári hatállyal. A szabályzatunk harmadik cikk második pontja értelmében Eh, addig, amíg eh, nem vizsgáltuk meg a mandátumát. Kriszogelos eh, úr itt van köztünk ugyan, de nem gyakorolja a jogait. Be kell nyújtania a nyilatkozatot arról, hogy nincsenek a parlamenti előírásokkal ellentétes és azokkal konfliktusban levő érdekeltségei. Szintén érkezett hozzánk az OCR, a GUE, az EFD, az EPP és az SND frakciók részéről különböző javaslatok cserékre vonatkozóan a szakbizottsági tagságot illetően. Például az Intában Maria Badiai Kucsetet Kucset fogja helyettesíteni Emolio Menendez de Vallét. A Költségvetési Bizottságban Richard Ashworth foglalja el Bokros Lajos helyét. A Környezetvédelmi Bizottságban Bokros Lajos foglalja el Julie Görling helyét a közlekedési és turisztikai szakbizottságban Philip Bradburn veszi át Richard Csárnecki helyét. A Regionális és Fejlesztési Bizottságban Richard Csárnecki veszi át Philip Bradburn helyét. A Regi szakbizottságban elfelejtettem mondani, hogy Kriszogélos Nikolaos is ott lesz tag, tehát ebben a bizottságban fog munkálkodni. Ami a mezőgazdasági bizottságot illeti, Julie Görling eh, foglalja el Richard Ashworth helyét a kulturális szakbizottságban. Emilio Menendez del Valle foglalja el Maria Badiai Kucset helyét. A Svájc, Norvégia, és Izland ügyeivel foglalkozó delegációban David Campbell Bannerman veszi át Siet Kamal helyét. A palesztin hatóságokkal foglalkozó kapcsolatok delegációjában Salvatore Tatarella veszi át Potito Salatto helyét az iráni delegációban Potito Salato veszi át Salvatore Tatarella helyét, ami a közép-amerikai országokkal foglalkozó delegációt illeti, új tag lesz Inés Cristina Zuber. A mexikói vegyes delegációval kapcsolatban megállapítjuk, hogy Tadius Simanski feladja ott a helyét. Ami az örmény, azerbajdzsáni és grúziai kapcsolatokkal foglalkozó delegációt illeti, Georgios Papastamkos veszi át Ioannis Cukalas helyét. Az Ausztrália-Új-Zéland delegációban Janis Cukalas veszi át Georgios Papastamkos helyét. az AKC EU paritásos delegációban. Jacek Olgyírt, Kurszki veszi át a Oreste Rossi helyét. És végezetül az Euró-Latin-amerikai delegációban Tadeusz, Tadeusz Simanski tagsága megszűnik. a tanács eh, részéről megkaptuk a tanács eh, első olvasatos álláspontját, valamint az ezzel kapcsolatos eh, bizottsági álláspontot a következő ülésen fogjuk bejelenteni. Ezt három hónap áll a parlament rendelkezésére, hogy véleményt alkosson. Ez a három hónap holnaptól számítódik. Az 1283 2006-os rendelet módosításával kapcsolatos tanácsi parlamenti közös rendeletről van szó. Και πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Fox Ashley. Fox Ashley. Ashley Foxnak adom meg a szót. Ο κύριος Fox Ashley είναι στην αίθουσα.